hölgyeim és uraim, két hónappal ezelőtt a Szaharov díjasunkat elrabolták. Én tartom a kapcsolatot az emberjogi aktivistákkal és az ügyvédjével. A Dum- Dumában, Damaszkusz egyik külvárosában ö, rabolták el Zajtuné Szaharov díjasunkat, azóta nincsen hírünk róla. Én azt követelem a parlament évében, hogy Zahar Zajtunét azonnal bocsássák szabadon. Ez a bátor nő a demokráciáért és a szabad Szíriáért harcol a rezsim és a lázadó csoportok egy formán fenyegetik Szíria helyzetét. Nagyon sok nőt raboltak el, kínoztak meg barbári módon, mióta megkezdődött ez a háború, és most az arovdiasunk is áldozatul esett. A nemi erőszakot szisztematikusan alkalmazzák a szír társadalom szétbomlasztására, mint fegyvert. El kell ítélnünk ezt a háborús büntényt, hiszen ez az emberiség elleni büntény. Két nappal ezelőtt a nőnapon is foglalkoztak ezzel a témával. Ma gondoskodnunk kell arról, hogy az Európai Unió támogassa azokat a szervezeteket és egyéneket, akik segítik a nőket abban, hogy egy ilyen trauma megélése után újra építhessék az életüket, akik harcolnak a törvénytelenség ellen, és akik dokumentálják az ilyen bűntényeket. Tehát még egyszer követelem a Szaharov díjasunk szabadon bocsátását. Most pedig Francesca Baracsú asszony február 28-ától az olasz kormánytagja Klaus Heiner lénye március 1 -e óta az Európai Számvevőszék tagjává vált, mint